Jó napot kívánok, kollégák! A mai napirendünk első pontja a bizottság nyilatkozata a 2014-es európai parlamenti választások témájában. Szeretném arra emlékeztetni a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban nincsen, e, e, nem lesznek spontán hozzászólások. Akkor meg is adom a szót Semet a biztos úrnak. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az európai parlamenti választások nagyon fontos pillanatai az Európai Unió életének, és a 2014-es választások egy különösen kritikus időszakban következnek be. A bizottság mindent megtesz azért, hogy az Európai Parlament legitimitását megerősítse.